though dear colleagues uh, if you agree we can continue directly with our econ meeting. Kedves kollégák, ha nem bánják, akkor folytathatjuk az econ üléssel. The agenda first. Fogadjuk el először a napi rendet. Köszönöm. Nincsen bejelenteni valóm. Nézzük, hogy itt van-e az előadó. Nem, nincs itt. Mátó úr az előadó, nem elnézést, ő itt van. Mátó úr itt van. Akkor el is kezdhetjük. Nagyon sok napirendi pontunk van, és csak egy óra áll rendelkezésünkre. Közös áfa rendszer, az általános fordított adózási mechanizmus termékek és szolgáltatások egy bizonyos háttéteket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazásáról. Az előadónk tehát Mató úr, és már is övé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! egy egységes áfa térség itt Európában, ez természetesen nagyon fontos, ez a bizottság cselekvési tervében is szerepel, ezért végleges rendszert kellene kidolgozni a B2B tranzakciókra, és ez kell, hogy felváltsa a jelenlegi áfa rendszert ami csak egy átmeneti rendszer. A tanácsnak és a parlamentnek eh, meg kell egyeznie eh, ebben az áfa rendszerben, és eh, bizonyos szempontból az a legfontosabb, hogy a fogyasztás helye szerinti ország legyen a meghatározó az áfa befizetése szempontjából. Azt hiszem, hogy még eh, mielőtt eh, ténylegesen eljutunk a megoldásig, a bizottság felismerte, hogy eh, talán párhuzamosan kellene dolgozni más jogalkotási kezdeményezésekkel is. Mindenképpen fel kell lépni az áfacsalások ellen és be kell szedni a, az áfát, hiszen nagyon nagyok a hiányok. Riasztó számok adatokkal találkozhatunk, egy 160 milliárd eurót tesz ki az áfacsalások értéke, 50 milliárd a határon átnyúló áfacsalások értéke, és a határon átnyúló áru mozgást kapcsán különböző kategóriák vannak. Eh, a, vannak eh, olyan eh, tranzakciók vagy árumozgások, amelyek nem áfa kötelesek, más árumozgások viszont áfa kötelesek a célországban. Ebben a konkrét javaslatban benne van a lehetőség, hogy életbe létesenek egy átmeneti mechanizmust, amikor is az áfát nem a vevő fizeti, hanem az eladó. Ez egy átmeneti intézkedés lenne, és van egy határérték, 17.500 euró, hogy egyszerű legyen a rendszer. Nagyon hasonló a véleményünk a tanács véleményéhez, de azért szeretnénk biztosítékokat. Először is eh, ezt az eh, eszközt vagy intézkedést csak azok a tagállamok alkalmazhassák, akiknek ezen a területen eh, deficitjük van. Mégpedig az EU átlag 5%-ának megfelelő hiányt mutassanak fel az áfa beszedés kapcsán. Fontos másodszorban, hogy csak egy átmeneti intézkedésről lehet szó, azaz meg kell határozni egy határidőt, ez pedig 2022. júniusa lenne, tehát ez egy kísérleti projekt, aminek a vége 2022. júniusa lenne. Véleményünk szerint ezzel a rendszerrel lehet dolgozni ugyan, de azért azt is értjük, hogy még két dolgot fontos figyelembe venni. Először is az áfa csalások ne lehessen egyik tagállamból a másikba átvinni. Itt erre nagyon oda kell figyelni, ez nagy figyelmet kell, hogy kapjon ez a kérdés, és közösen nagy erőfeszítéseket kell tennünk, hogy kialakítsuk az áfa beszedésének a végleges rendszerét a megfelelő garanciákkal. Tudom, hogy vannak olyan frakciók, amelyek igazából nem támogatják ezt a javaslatot, de ők is együttműködnek velünk, és remélhetőleg az árnyék előadókkal egy jó megállapodásra tudunk majd jutni. Persze ezen még dolgozni kell, és elég gyorsan kell haladnunk, le kell küzdeni a nehézségeket. Az SND képviseletében, Morell úr képviseletében, Pervans Perez, két perc. Igen, köszönöm szépen. Ez a dosszié két éve meg lett akasztva a tanácsban egy tagállam által, hiszen ott egyhangúsággal kell dönteni. A végső közös áfa rendszerrel kapcsolatban most mindenki keresi az utakat, hogy hogyan kerüljünk ki a nehézségekből, különösen a csalás területén. Ez a mechanizmus egy érdekes rendszernek tűnik, de mi, mint szocialista frakciók nem így látjuk, mi azt gondoljuk, hogy az igazi áfacsalás elleni küzdelem eszköze az a közös rendszer végleges végrehozása lenne. Más áfa témákat is túlszulejtett ez a blokkolás, és ez nagyon komoly károkat okoz. Konkrétan egy tagállam van, aki akadályozza a folyamatot. A jelentéstevő a jelenlegi tanácsi megállapodásra alapozza a véleményét, de én úgy gondolom, hogy mi, mint Európai Parlament, ne viseljük el azt, hogy egy tagállam túlszulejtette az egész folyamatot, és ennek az összes következményét, szerintem. Ezt a mechanizmust nem szabad elfogadnunk cserébe ez nem a jövő útja, még akkor se, hogyha egyébként egyetértek azzal, hogy ez egy időszakos megoldásnak megfelel. De így a jelentéstevő jelenlétében szeretném elmondani, hogy ezt végleges megoldásnak nem tudom elfogadni a frakciónk nevében. Köszönöm szépen, az ECR nevében Bent Luke kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm azt a lépést, amelyet a bizottság itt most megtett. Helyesnek tartom azt, hogy a tagállamok, amelyek egy általános fordított adózási rendszert akarnak alkalmazni, megkapják erre a lehetőséget. Ez egy fontos és reményteli eszköz az csalás elleni küzdelemben, és tudjuk, hogy a határon átnyúló csalások volumene nyomasztóan nagy. Ezért sürgősen tenni kell valamit ez ellen. A bizottság javaslatát azért kritikusan is szemlélem. A river charge, a fordított adózási mechanizmus csak akkor akarják engedélyezni, hogyha a csalás, vagy az nem befolyó áfa értéke egy bizonyos összeg határt meghalad. Ez, ez aggályos. Hiszen minden tagállamnak saját hatásköre van annak eldöntésére, hogy akkor-e az áfa csalás, hogy ez szükségessé teszi a fordított adózás bevezetését. És hogyha úgy érzi egy állam, hogy ez így van, akkor tehesse meg ez saját hatás hatáskörben. Lehet itt inkompatibilitás más tagállamok áfa rendszerével, amely a normál eljáráson alapul, de itt most a bizottság azt mondja, hogy hát a probléma merül fel, akkor szinte azonnal megtiltjuk a reverse alkalmazását, ez helytelen. A bizottságnak nincs joga arra, hogy valamit megtiltson, vagy visszavonjon. A bizottságnak az a dolga, a hatásköre, hogy javaslatokat terjesszen elő arra, hogy a fellépő problémát problémákat hogyan lehet megoldani, és erre van más lehetőség, mint hogy megint akkor térjenek el a fordított adózástól több időt kell biztosítani, nem a fordított adózásra, de csak 2022-ig, hiszen az államnak és a vállalatoknak is, amelyek be kell, hogy fizessék az áfát, hosszabb időre van szükségük. Ezért 2020 utáni hosszabb időszakra kellene ezt a lehetőséget meghosszabbítani. És itt most azt hiszem, hogy egyelőre befejezem. Köszönöm, elfelejtettem megemlíteni, köszönöm az előadónak a jelentést. Thank you. Köszönöm szépen. Az Alde nevében Péter Jezek kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném biztosítani támogatásomról ezt a jelentéstervezetet, az irányelv tervezetet. Már sok tagállam vár arra, hogy az áfa csalással kapcsolatos fellépést megkönnyítsük a jelentéstételen túlmenően. Most nem fogok a részletekbe belemenni, mert gyorsan múlik az idő. Csak annyira korlátoznám magamat, hogy ugye folyamatban vannak a tárgyalások az új köz, közös és végleges áfa rendszerről, és ezért jogos ennek a mechanizmusnak a hatókörét és az időbeli hatáját korlátozni. Luka úr azt mondta, hogy lehet, hogy érdemes lenne hosszabb időre lehetővé tenni ennek a használatát, de a tanács azt javasolta, hogy a fordított adózási mechanizmust 2022. júniusáig használjuk. Van egy probléma amit majd itt a parlament álláspontja szempontjából nagyon fontos lesz meghatározni, és az az, hogy a jelentés tervezetben javasoljuk-e azt, hogy az Európai Bizottság hozza meg a végső döntést arról, hogy egy tagállam alkalmazhatja ezt a mechanizmust, vagy nem. A tanács nagyon régóta küzd ezzel a témával, különböző megállapodásokra jutottak, és az ő véleményük szerint a tanácsnak kéne meghozni a végleges döntést az Európai Bizottság javaslata alapján. Én személy szerint ezt a második javaslatot tudnám inkább támogatni. Végül azt gondolom, hogy a tanács álláspontja elégséges biztosítékokat tartalmaz az átláthatóság szempontjából a jelentéstételi előírások tekintetében, hogy biztosítsa, hogy a mechanizmus nem fogja az egységes piac integritását megsérteni, és véleményem szerint a parlament támogathatja az, a, e, a tanács álláspontját. Érdeklődéssel várom a további eszmecserét, és ösztönözném a szakbizottságot, hogy gyorsan haladjunk ezen dosszié kapcsán, és idén decemberig fejezzük be az ezzel kapcsolatos munkát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Moritz két okapszót. Köszönöm, elnök úr. Osztozunk azon aggályokban, mely szerint az áfa csalások miatt nagyon komoly kiesés szenvednek el a tagállamok, és értjük azt, hogy rövidtávú megoldásokra van szükség, amiket gyorsan be lehet vetni a csalás elleni küzdelemben, amíg az egységes rendszer meg nem születik. Ezért támogatjuk ezt az időszakos és célzott általános fordított adózási mechanizmust, hogy ahol látható, hogy nagyon sok csalás van, azok a tagállamok be tudják ezt vetni. De gazdasági szempontból nem tudjuk ezt támogatni, mert a fordított adózási mechanizmus az áfa jellegét torzítja, illetve egy általános mechanizmus az egész gazdasági láncolatban nem hatna, hanem csak a kiskereskedelemre, és emiatt a, az adófizetőkre róna komoly terhet. Ráadásul a gazdasági láncolatban egy relatíve alacsony számú, de nagy ö, játékos felelős az áfacsalásokért, és őket kéne megfogni. Ráadásul a tagállamok között közötti áfacsolás helyett a, az Európai Unió határán kívülre helyeződhetnek át ezek a tevékenységek, és ezzel nem oldanánk meg a problémát. Ezért egy célzott és időszakos oldási mechanizmus hasznos lehet, de ez a probléma gyökerét nem fogja megakadályozni, és további kockázatokat vet fel. Ezért a határokon átnyúló üzletek, cégek közötti tranzakciókat kell jobban megfigyelni és megadóztatni, és nem az, á, az adófizetőket, az átlagembereket kell, hogy sújtsuk. Politikai okokból is ellenezzük ezt a, a ö, rendszert, mert a végső célt, az egységes és harmonizált Európai Uniós áfa rendszert ö, még tovább halogatja. És Egyetértek Pervansal, nem szabad, hogy túlszul ejtsenek bennünket a tanács politikai okokból hozott döntései. Szükséges jogalkotási haladást blokkolnak, és ezt nem tartjuk elfogadhatónak. Ezért kifogásainkat módosítóban fogjuk megfogalmazni. Kérem, foglalja össze, mondja az elnök. Két perce volt, asszonyom. Nos, a eszme cserében továbbra is részt fogunk venni. Köszönöm. Köszönöm. A GOL nevében azt, hogy nem kíván hozzászólni. ENF Barbara Kepper parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Örülök a javaslatnak, amelyet a bizottság és a tanács készítettek el. Hogyha arra gondolunk, hogy az áfa csalás milyen méreteket ölt, hát nyomatékosan támogatom azt, hogy bizonyos kitérjémök mellett lehessen egy fordított adózást alkalmazni, különösen olyan országokban, ahol a a körhinta csalás, mint egy 25%-os adókiesést okozott kis és középvállalatok számára, azonban ez túl nagy bürokratikus terhet jelent, ezért a korlátozás is célszerű. A 2022-es céldátumról még szerintem beszélnünk kell. Általánosságban azt várom ettől a szabályozástól, amit nagyon gyorsan végre kellene hajtani, hogy az érintett tagállamokban megnőjenek az áfadó, az adóbevételek, és ezért is örömmel várom a jó együttműködést. Thank you very much. If there are no requests for Köszönöm szépen, hogyha spontán felszólalásokra nincs igény, akkor a jelentéstevőnek adom vissza a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm minden felszólalónak a hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy nagyon jó közös gondolatok születtek, van közös nevező, és remélem, hogy sikerül kialakítani a végleges rendszer. Természetesen az átmeneti szakasz eredményét illetően eltérőek a véleményeink, ezért Beres asszony véleményét például nem osztom, és többek véleményével is, véleményétől is eltérő a véleményem. Hogyha, hogyha nem akarunk, természetesen nem szeretnénk, hogy túlszul ejtsenek bennünket, de nagyon fontos, hogy valamilyen megoldást találjunk. És szerintem ez egy jó megoldási lehetőség. Először is átmeneti határértékeket jelölünk ki. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ne legyen időkorlát. de hogyha ezt túlságosan leszűkítjük, akkor lehet, hogy nem leszünk abban a helyzetben, hogy a végleges rendszert áttegyük a gyakorlatba. Úgyhogy nagyon fontos, hogy itt is legyen egy határidő ami pedig a megelőzési mechanizmust illeti. Bevezettük a biztosítékok rendszerét, és ezzel tulajdonképpen megoldást javasoltunk. Lehet, hogy nem ez a leges legjobb megoldás, ami előttünk van, de amíg nincs, nem születik meg a rendszer, addig szerintem ez a mechanizmus jó, Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez más csalásokhoz vezethetne. Szerintem a biztosítékok, a bevezetett biztosítékok ezt megakadályozzák. Tehát továbbra is dolgozunk majd ezen összességében, és nagyon remélem azt, hogy támogatást kap majd ez a jelentés, és sikerül az év vége előtt tető alá hozni. Természetesen szívesen várok mindenféle javaslatot, még azon frakcióktól is, vagy csoportoktól, akik nem értenek egyet feltétlenül a jelentéssel. Köszönöm. Az ütemterv a következő. November 5-én délután 5 óráig lehet benyújtani a módosítókat. November 26-27-én vitatjuk meg a módosító javaslatokat. Az ekonban ezt követően szavazunk. És lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. Azonban Lunz úr úton van, éppen most szólalt fel a plenárison, úgyhogy őt meg kell várnunk. Úgyhogy nagyon röviden felfüggesztjük az ülést, mert ugyanaz a jelentéstevője, ő a jelentéstevője mindkét fennmaradó napirendi pontnak. Luke, mm, szeretnéd felváltani Nunsz urat? At 8.20, so we hope that you will be here in... 8.20-kor kellett volna, vagy kellene elkezdenünk ezt a napi rendi pontot, egy perc múlva, úgyhogy megvárjuk. Is very... Meg is érkezett, remek, nagyszerű. Um, és akkor a hatos napi rendi pont következik. A pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok. Ez a témánk, a jelentéstevő pedig Sander Lunds az illetékes bizottsággal. Libe, meg is adom a szót, négy percre jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, elnézést kérek, hogy éppen időben érkeztem. Megpróbálom nem, nem kitelt, kitölteni a négy percet. Itt a pénzügyi információkról való hozzáférésről beszélünk, ez rendkívül fontos a bűncselekmények felderítése szempontjából, különösen, hogyha 7 10 cikkekre tekintünk, ezek azok a cikkek, amelyek a javaslat szívét, lelkét adják. A kompetens hatóságok közötti információcserét biztosítják, a pénzügyi ö, egységek, illetve a Europol, a hatóságok közötti információcseréről van szó. Itt a kötelező információ cseréről beszélünk ezen entitások között, és itt pedig azt javasoljuk, hogy ne legyen kötelező az információ csere, hanem rájuk legyen bízva a döntés. Én személy szerint úgy gondolom, hogy óvatossággal kell kezelnünk a kérdést, de természetesen várom az árnyékjelentéstevők véleményét. Tehát nyitottan állok a kérdés előtt. Felszólalásomban három cikkre a 7-es, 9-es és 10-esre szeretnék kitérni. A 7-es az a kompetens, az illetékes hatóságok információk kérése a pénzügyi hírszerzési egységtől. Itt a bizottság a maximalista megközelítést alkalmazta az információ cserére vonatkozóan, anélkül, hogy figyelembe vennék a FIU függetlenségét, szükséges függetlenségét, ez, mint megtudtuk, nagyon fontos kérdés. Az operatív függetlenség nem csak a pénzmosás elleni irányelvben, hanem a pénzügyi task force esetében is fölmerült, úgyhogy innen ültettem be szövegrészeket a javaslatba. Például amikor a pénzügyi információ csere veszélybe sodorhatja a jelenlegi vizsgálatokat. Aztán a 9-es cikk az információ cserére vonatkozik az FIU és a tagállamok között. Itt hangsúlyozni kívánom azt, hogy elvileg támogatom az eredeti bizottsági javaslatot, miszerint szerint meg kell erősíteni az FIU és a tagállamok közötti információcserét, az FIU hálózat alkalmazásával lehetőség szerint azonban ebben az esetben nagyon fontos kiegészíteni azt, hogy hogyan és milyen feltételek alapján használhatják az FIU-k ezek a megkapott, ezeket a megkapott információkat. Különösen, hogyha ez kötelező, az információ megadása kötelező, akkor nagyon fontos tudni, hogy mire és hogyan használják föl ezt az információt. Erre vonatkozóan tehát módosítókat nyújtottam be. Szintén a pénzmosás elleni irányelv releváns cikkét vettem át. És az utolsó, a tízes cikk, ez pedig egy információ cserére vonatkozik az FIU és az, FIU és az Europol között, és ebben a tekintetben azt mondhatom, hogy nem módosítottuk ezt a cikket, hiszen támogatjuk az erősebb együttműködést. Belgium esetében például rendkívül jó az Európola való együttműködés, úgyhogy ebben egyetértünk. A kérdés mindig az, hogy kötelező vagy önkéntes legyen az információcsere, várom az árnyék jelentéstevők véleményét, úgyhogy szeretném ezeket meghallgatni. Hát úgy látom, csak kihasználtam a négy percet. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az LPP e képviseletében Markus Ferber. Köszönöm. Tom Kandelár nevében beszélök. Szeretném kimenteni őt, nem tud jelen Li. Köszönöm Lonsz úrnak a kitűnő jelentést. Mi az Európai Parlamentben ragaszkodtunk ahhoz, hogy az információ csere az illetékes hatóságok eh, között gyors és zöggenőmentes lehessen, és mindig kihangsúlyoztuk, hogy eh, hiányos az együttműködés az fiu és az illetékes hatóságok, illetve az fiu és az Európol eh, között. A Panek komités bizottság is foglalkozott ezzel. Mindez a határon átnyúló bűncselekmények, terrorizmus és pénzmosás elleni küzdelemben elengedhetetlen ez az információcsere. A le kell állítani az ilyen bűncselekményeket elősegítő finanszírozási formákat, hogy biztonságos, pontos, szabályozott módon kell tudni hozzáférni a fontos pénzügyi adatokhoz. Tom nagyra értékeli ezt a választ, amit a bizottság adott erre a kérdésre, miután férhessenek hozzá az illetékes hatóságok a szükséges adatokhoz. Ugyanakkor Tom arra is gondol, hogy a különböző tagállamok pénzügyi férszerző egységei számára hogyan lehet a függetlenséget és az autonómiát továbbra is garantálni. Különböző intézmények, szervezetek számára kell biztosítani, hogy hatékonyabban nyomozhassanak a bűncselekményekkel szemben. Az FI-kkal kapcsolatban a pénzügyi információ kikérés kapcsán azt is látni kell, hogy egy ilyen elemzés esetleg negatívan befolyásolhat éppen már zajló nyomozásokat, vagy esetleg aránytalan terhet ró egy természetes vagy jogi személyre. Azt is vizsgálni kell, hogy esetleg nem irreleváns a képekért információ az adatvédelmi biztos is kihangsúlyozta, hogy az illetékes hatóságok és az FIU közötti információ csere kapcsán nagy figyelmet kell, hogy kapjanak az adatvédelmi kérdések is. Köszönöm szépen. Az SZND frakció na Navajon ki. kemény élete van a koordinátoroknak és elnököknek. A kollégám elnézést kér logisztikai problémák miatt nem tud itt lenni. Hát, Remélem nem csak egy copy paste az előző ülést fogom én is elismételni. Köszönöm én is a bizottságnak azt, hogy a fontos pénzügyi információkhoz való hozzáférést megkönnyíti majd ez az új szabályozás. A jelenlegi jogi keret a pénzügyi információkhoz való hozzáférés és csere tekintetében nem megfelelő, hogy a pénzmosás, terrorizmus, finanszírozás más határon átnyúló súlyos bűncselekmények elleni küzdelmet hatékonyan lehessen folytatni. A, ugye, ugyanezt megismétlem, amit az előttem szóló mondott, a külön speciális bizottság is erre a megállapításra jutott, és ezért szükség van erre a jogalkotási lépésre. Az ECON előadója új megfogalmazásokat javasolt arra kapcsolatban, hogy a pénzügyi szerzési egységek, az FI-juk és más FI-juk között, illetve az illetékes hatóságokkal folytatott információcsere jellegét hogyan határozzuk meg. A hatáskörök, a jogállása is eltérő az FI-juknak tagállamoként, ezért átfogóbb megközelítése van szükség, mint amit a bizottság javaslata tartalmaz. Ugyanakkor aggódunk amiatt, hogy az előadó többször is csökkenti az irányelv hatáját és hatékonyságát azzal, hogy nagyon konkrét rendelkezéseket és korlátozásokat fogalmaz meg ezt is a PANA bizottságban is kimondtuk, hogy ilyet nem szeretnénk majd látni ezzel a konkrét javaslattal kapcsolatban. Több módosítót nyújtott be az SND frakció, erősíteni kell az FIU közötti együttműködést, tisztázni kell, hogy milyen követelményeknek kell az fiu illetve az illetékes hatóságnak megfelelni az együttműködés kapcsán, annak érdekében, hogy gyorsabb legyen az információcsere. A kollégám várja, hogy a dosszié kapcsán tovább folytatódjon a konstruktív együttműködés a frakciók között. Elnök, köszönöm szépen. Az Aldéból nem látok senkit, a zöldek nevében Éva Zsoli. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak ezt a nagyon jó véleményt. Fontos kérdésről van szó, hiszen a súlyos bűncselekmények, pénzmosás, terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés elleni küzdelemről van szó, amire számos példát látunk. Egyetértek arra, hogy kivételekre is kitér az előadó, amikor az fiu és a rendőrség közötti információcseréről van szó. Tényleg lehetnek olyan helyzetek, amikor a kért információ negatívan befolyásolhat éppen már folyó nyomozásokat. Ezért fontos, hogy ne legyen túl szigorú az FA-jukra vonatkozó kötelezettség. Mert ha ez nem így van, akkor ez kontraproduktív lehet arra gondolva, hogy mi ugye fontos a fő célunk, a pénzmosás és a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem de el kell kerülni azt, hogy visszaélés történjen ezekkel a e, kivételekkel, ezért mi azt javasoljuk, hogy megfelelő magyarázatot kelljen fűzni az, e, a kérlem megtagadásához. Egy új bekezdést javasolunk, amely megkívánná az illetékes hatóságoktól, hogy az fi számára jelezzék vissza, e, hogy a milyen zajló nyomozás az, ami miatt a kivétellel élni akarnak. Az FI-k és az illetékes hatóságok közötti együttműködés kapcsán pedig úgy gondolom, hogy valami hiányzik a véleménytervezetből egy európai FIU létrehozására való felhívást. Ez az irányelv alkalmat kell, hogy szolgáljon arra, hogy létrehozzanak egy ilyen európai FIU-t, amely megfelelően koordinálná az unión belüli pénzügyi hírszerzettségek közötti eh, információ cserét és együttműködést. Biztos vagyok abban, hogy az árnyékelőadókkal az előadó kitűnő jelentést fog készíteni. Köszönöm szépen, Guét, Guétól nincs itt senki, Kesdiáj, nincs igény, akkor az előadója szó. Uh, Köszönöm szépen, nagy érdeklődéssel várom a következő eszmecseréket, különösen a néppárt eszendé és a zöldek részvételével. A néppárt a pénzbusás elleni irányelv is inspirálta a néppártot, úgyhogy ezt a vitát ér, nagy izgalommal fogom folytatni. Berez kolléganő megjegyzése, és erre reagálva nem az élünk, hogy gyengítsük az információ cseréről folyó megbeszéléseket, úgyhogy Érdeklődéssel várom, hogy hogy tudjam majd megerősíteni ezt, hogy hogy tudnánk ezt megoldani. A zöldeknek a megjegyzését is üdvözlöm, hogy egy új európai intézményt hozzunk létre. Azt hiszem, hogy ehhez előbb más lépéseket kell megtenni, mielőtt ezt a vitát meg tudnánk érdemben kezdeni, de hát meglátjuk majd, hogy az árnyék előidőüléseken majd milyen messzire jutunk ez ügyben. Köszönöm, mondja az elnök a menetrend módosítók benyújtásának határideje november 6-án 5 óra, módosítókról november 26-27-én fogunk tárgyalni, és ugyanezen az ülésen szavazunk is. És az utolsó napi rendi pontunkra térünk át. Egységes piacra a vállalkozások, köztük a KKV-k versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása. Ismét Sander Lónesz az előadó, parancsoljon. Köszönöm szépen! Itt egységes piaci programról van szó, egy olyan javaslat, ami különböző tevékenységeket hoz egy tető alá, amelyeket eddig öt más program keretében finanszíroztunk, de új kezdeményezéseket is tartalmaz, amelyek a belső piac működését szeretnék javítani. Ezek a tevékenységek mind kapcsolódnak a belső piachoz, úgyhogy szerintem is van értelme ezeket összehangolni és kihasználni a közöttük lévő szinergiákat, ezért üdvözlöm a bizottság javaslatát. Az ECON szakbizottságban mi kizárólag három területért vagyunk felelősek, a statisztika az első, a második a verseny, a harmadik pedig a pénzügyi szolgáltatások területe, illetve a pénzügyi készségek az állampolgárok esetében. Az első a statisztikák területe. És szeretném hangsúlyozni, hogy az Eurostat ne legyen az áldozata a különböző programok összeolvasztásának, ennél pontosabban a jelentésemben pontosításokat használok az Európai Statisztikai Programból, hogy a vonatkozó bekezdéseket fontosabbá tegyem. Aztán a parlamenti felülvizsgálatot illetve az operatív és az adminisztratív költségek szétválasztását is hangsúlyozom, illetve a regionális statisztikák elkészítésére hívok fel, amennyiben erre lehetőség van. Kettő versenypolitika. Itt vannak a digitális világ miatt újabb kihívások, és éppen ezért az Európai Parlamentnek a egységes piaci program alatti költések tekintetében meg kell erősíteni az ellenőrző hatáskörét, a harmadik pedig azon non-profit szervezeteket, amelyek a pénzügyi készségek tanításában részt vesznek, ezeket támogatni kell. Végül azt is szeretném megemlíteni, hogy jelentés véleménytervezetemben eddig a mellékletet nem módosítottam, ez szándékos volt. A meg mellékletben a támogatható fellépések sora található a statisztika területéről, de teljesen nyitott vagyok, úgyhogy hogyha javaslataik vannak, azt bátran tegyék meg. Nagy érdeklődéssel várom a hozzáfűzni valójukat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A néppárt részéről. Á, itt van Romana Tomcs asszony, parancsoljon. Éppen időben érkeztem. Nagyszerű. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót, és szeretnék köszönetet mondani a kollégámnak a véleménytervezet bemutatásáért, és azért is, mert hangsúlyozta a főelemeket. Az egységes piac az Európai Unió egyik alapköve. Az összes Európai Uniós állampolgár számára kedvező lehet, ezért nagyon fontos, hogy jobban működjön az egységes piac, és lehetőleg több területet fedjen le. Folyamatosan újabb és újabb akadályokba ütközünk, amelyek megakadályozzák, hogy úgy működjön az egységes piac, ahogy azt szeretnénk. Ezért üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát, és kívánom, hogy ezek a konkrét pénzügyi ösztönzők konkrét eredményekre vezessenek. Szeretném azt is látni, hogy ez a kezdeményezést megerősíti a kis- és középvállalkozásokat. Sokszor mondta már, hogy a kis- és középvállalkozások az európai gazdaság gerincét alkotják. Meggyőződésem, hogy a statisztika területén is lesznek eredmények, hiszen ez egy dolog, hogy összegyűjtjük az adatokat, de hogyha ezeket nem megfelelően dolgozzuk fel, és nem szervezzük, akkor nem hasznosak. Még egy dolog, amikor az ösztönzőkről beszélünk a KKV-k részére, szükséges biztosítani, hogy a kisebb országok ne kerüljenek rosszabb helyzetbe. A nagyobb országoknak több pénzügyi és emberi erőforrásuk van, és ezért képesebbek a nagy országok arra, hogy az európai programokból származó pénzeket jobban felhasználják. A kis országok azonban rosszabb helyzetben vannak, mint a nagyok, és nem áll rendelkezésükre minden program. Ami pedig a versenyt illeti, szerintem nagyon fontos, hogy a versenyszabályok szigorúak legyenek, és ezeket szigorúan be is tartsák. A tisztességtelen verseny egyre gyakoribbá válik bizonyos tagállamokban, és néha még a kormányok is támogatják ezt. De végül az adófizeték fogják ezen tisztességtelen gyakorlatoknak meginni a levét, és az európai intézményeknek pont az lenne a szerepe, hogy megvédjük őket. A digitális piacon is ez történik, ami virágzó piac, de a szabályok még nem véglegesek, és ezért nagyon oda kell figyelnünk a digitális piac alakulására. A frakciónk néhány javaslatot fog előkészíteni, amivel módosítani szeretnénk a szövegtervezetet, és remélem, hogy nagyon jó együttműködésre tudunk sort keríteni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Az SND nevében Pervans Berez kapszott. Felolvasom Alfredson feljegyzését. Őt helyettesítem, Először is sajnálja, hogy nem, tudja, nem tud itt lenni ma este, de úgy gondolja, hogy ez a vélemény, amit kollégánk Sander úr bemutatott, egy ö, olyan mérsékelt megközelítés, amin tudunk együtt dolgozni. Ezért köszönetet mondok neki, és gratulálok hozzá. Ezután szeretné röviden összefoglalni a véleményét, a dokumentummal kapcsolatban. Az ECON tagjaként nagyon fontos, hogy ne veszítsük szem elől a finanszírozási program fő céljait. A célok azon alapelveket kell, hogy kövessék, mely szerint védjük a gyenge láncszemeket. Ezek gyakran az átlag állampolgárok, illetve üzleti szempontból a mikro- és kisvállalkozások. Mindig fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy hogyan tudunk jobb működési kondíciókat biztosítani nekik. A pénzügyi szolgáltatások esetében ugyanez a helyzet. Így gyakran a felhasználók viselik a költségeit a nem megfelelő üzleti gyakorlatoknak. Ezért a fogyasztók jogi és gazdasági érdekeit kell védenünk. Az egységes piac finanszírozásának pedig az kell, hogy legyen a célja, hogy a meg közösen megállapodott fenntartható fejlődési célok felé mozduljunk el. Minden EU-s politikának az ENSZ 2030-as fenntarthatósági céljai kellene, hogy a szem előtt lebegjenek. A KKV-k versenyképessége is egy ilyen cél. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a KKV-k a turizmus ágazatban dolgozó KKV kapjanak támogatásokat, hiszen nekik nagyon komoly finanszírozásra van szükségük, hogy globálisan ö, versenyképesek maradjanak, úgy, hogy közben fenntartható a működésük. Optimális beruházási helyzeteken gondolkoztam el. Szerintem az kell, hogy legyen a prioritás, hogy a szegényebb Európai Uniós régióknak, különösen a periférián lévő régióknak prioritást adjunk. Mindannyian tudjuk, hogy a szegény Európai Uniós régiók gyakran lemaradnak akkor, amikor a versenyre vonatkozó Európai Uniós finanszírozáshoz szeretnének hozzáférni. Az EU statisztikák is nagyon fontosak, hogy a célok végrehajtását ellenőrizni tudjuk, illetve ki tudjuk alakítani a jövőbeli politikáinkat. Biztosnak kell lennünk benne, hogy az eszközöket hatékonyan használjuk fel a fejlődéshez való hozzájáruláshoz, és felhasználó barát adatokat gyűjtünk. Új kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyek a versenyképességi politikában a digitális korszakban merültek fel. Végül a belső piac megerősítése nem önmagáért való cél, a prosperitásnak az a célja, hogy mind jobb munkahelyek jöjjenek létre minden Európai Uniós térségben, és a termékek, valamint a szolgáltatások színvonala maradjon olyan jó, amilyen most. Concluded? So, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Rámondra Mósza az Alde részéről. Tisztelt kollégák! Először is nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Sander Lunes jelentéstevőnek, jó barátunknak gratulálhatok, és örömmel működünk együtt. Az egységes piac, a versenyképesség kapcsán való együttműködés a KKV-k fölkarolása céljából és ez a témánk. Az egységes piac az egyik legfontosabb eredménye, vívmánya az Európai Uniónak. Máshol világszerte ezért utánoznak bennünket, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, és így tovább. Úgyhogy mi megmutathatjuk azt, hogy az európaiak miben jártak élen az elmúlt időszakban, a munkahelyteremtés, a jólét, a növekedés, a jóléti állam megteremtése, ez is egy olyan kincs, amelyet exportálhatunk a világ többi részébe. Bármilyen programot is hozzon létre a bizottság, az egységes piac javításáért, mélyítésért mindenképpen prioritás számunkra, frakciónk számára, és együtt fogunk dolgozni a többi frakcióval azért, hogy ezt megerősítsük. Természetesen, amikor a statisztikákról beszélünk, akkor hangsúlyozni kell, hogy a döntéshozók számára a megfelelő információkra van szükség, harmonizált Európai Uniós szintű statisztikára, hiszen ez segíti a politikusok munkáját. Úgyhogy ezért támogatjuk azt is, hogy erre forrásokat szálljunk. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy nagyon is pozitívum az, hogy az információs, információs eszközöket, a vészhelyzeti mechanizmusokat felkívánja lendíteni, Úgyhogy a többi frakcióval együtt úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy konszenzust alakítsunk és javítsuk ezt a jogszabályt. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök. Zöldeket nem látok. A GUE képviselőit sem. EFTD. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Uh, én igazából nem értek ebből egy kukkot sem. Szerintem jobb lenne, hogyha a kormány nem szólna bele az üzleti életbe. És hogyha egységes piacot, piacot akarnak, akkor hagyják, hogy a piac szabályozza önmagát, hiszen akkor sokkal jobb eredményt érnek el, mint a kormányok. A kormányok általában csak összezavarják a gazdasági tevékenységeket az, hogy beleszólnak, azért, mert nem értik, hogy miről szól az üzlet. Úgyhogy szerintem ez az egész felesleges, és jobb lenne, hogyha az üzletet magára hagynánk. De hát mi kilépünk az Európai Unióból, ezt a magunk érdekében tesszük, és aztán az Egyesült Királyságban nagyon sok pénzre teszünk szert, itt pedig összeomlik a kassa. Thank you very much. Köszönöm szépen, mondja az elnök, jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy reagáljon a megjegyzésekre, ha nem is mindegyikre. Válasz? Igen, hát lehet ez fenntarthatósági vita, Brexit vita. Itt most uh, Hamon kollégámra um, utalnék. Igen, éljen az egységes piac, mélyítsük, javítsuk, és remélem, hogy uh, ebbe az irányba történő módosítókat kapok majd a különböző frakcióktól. Elnök, köszönöm szépen! Ütemterv a módosítók benyújtásának határidei november 5-e délután 5 óra, 26-27-én tárgyaljuk majd, december 10-én szavazunk az ECOM-ban, az illetékes bizottságban pedig január 21-22-én szavazunk. Köszönöm szépen ezt a késői ülést Október 25-én csütörtökön találkozunk legközelebb, 8-tól 9.45-ig. Egy költségvetési és ekon közös ülés, és ezzel lezárom a mai ülést. Köszönöm.